napra nem érkeztek módosító indítványok, holnapra se. Szerdára. Az EKR azt kérte, hogy a bizottság és a tanács nyilatkozatát az érvényben, az 50. cikk érvényben léptetésével kapcsolatban ez legyen az délután az első napi rendi pont. mint a vitát és cserét egy állásfoglalásra illetve indítványra zárjuk le. Lónesz úr kért ezzel kapcsolatban szót. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A legfontosabb legfontosabb tárgyalások előtt állunk, amiket az Európai Unió valaha is folytatott. A Brexitről beszélünk természetesen. Ennek következtében a frakciókat átfogó többséget kell kialakítani. Emellett azt az érvet hozhatjuk fel, hogy erős pozíciónk legyen a tanács és a bizottsággal szemben. Aztán most megállapíthatjuk, hogy Ferhofstadt úr az, akit kineveztek a tárgyalások koordinálására az elnökök konferenciáján ami némileg meglepett engem, vita eszmecsere nélkül került erre sor, és azt állítjuk, ez, ez így rendjén van, ez, úgy látjuk, hogy ez egy demokratikus deficit, hiányosság. Egy demokratikus és liberális frakció elnöke az, akit kineveztünk, vagy kineveztek, és el tudnám képzelni, hogy Ferhofstadt úr a parlamenten nagyon korán egyeztetni kezd majd a munkájáról. Köszönöm szépen. Ki kíván az indítvány mellett szólni? Lónesz úr volt az. Parancsoljon! Hannan úr. Na te, támogatni szeretnénk az EKR ajánlását. Nem tudom elhinni, hogy az elnökök konferenciája Ferhofstadtot urat választottak ki arra, hogy tárgyaljon az Európai Parlament nevében a Brexit ügyében Hat éve vagyok a parlament tagja, és ismerem Verhofstadt tevékenységét, el kell, hogy mondjam, ő nem barátja Nagy-Britanniának. Legutóbbi alkalommal, amikor beszéltem a parlamentben, hogy legyünk nyugodtok, nyugodjunk le, érjük el a legjobb eredményt Verhofstadt úr kinevezése nem, nem jó a francia gazdák számára, a brit autogyártók számára sem, az ott dolgozók számára sem. Gondolják újra, kérem éppen ezért, és egy semlegesebb szemét jelöltet válasszanak ki erre a célra. Pillanat. Tárgyalási előkészületek az 50. cikk hatályba léptetésekor egy tagállammal kapcsolatban. Érdekes. Persze ez akkor lenne jó, hogyha az 50. cikket egy tagállam már elindította volna, de hát még nem történt meg. Én most nem tudom, hogy hogyan kívánják ezt az indítványt itt előterjeszteni, de González Ponc úr kíván reagálni erre az indítványra még. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom most, hogy Ferhofstadt úrral kapcsolatban vitát akaruljunk-e folytatni az ötödik cikk kapcsán, de hát azt látjuk, hogy az ötödik cikket még senki sem indította útjára, tehát még nem alkalmazzuk pillanatnyilag. Nagy-Britannián mm, van a sor, két évről beszélünk, két évet kértek, mi meg két nap alatt oldjuk meg ezt a problémát, ez nem reális. Szerintem komolyan kell venni ezt a felvetést, és úgy vélem, hogy egy ilyen fontos témát nem lehet így kezelni, ilyen kapkodással, sürgősséggel a parlamentben. Tudni illik, akkor ezt a súlyos témát alábecsüljük, amennyiben így járunk el, majd, hogyha elindul az 50. cikk az útjára, és alkalmazni kezdik, akkor a parlament vitát folytat erről. Akkor majd jól meg kell ezt szervezni. Ha most az 50. cikkről folytassunk vitát, miközben senki sem kérte ennek alkalmazását. És itt van az új brit biztos is, tehát vagy az egyiket, vagy a másikat csináljuk. A két dolgot egymás mellett nem lehet kezelni. Csak hogy ne legyen félreértés ebben az ügyben. Név szerinti szavazást kértek az indítványról. Ezért kérem, hogy kártyát helyezzék el. Lónesz úr is, különben nem tud szavazni. Az elektronikus szavazást ezzel megnyitom. Minden kolléga szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Ezt az indítványt elutasították. Megint csak szerdán a szocialisták és demokraták a bizottság és tanács nyilatkozatával foglalkoznának az új újraiparisítések politikával kapcsolatban a Caterpillar és az Alstom esetére kihegyezve, méghozzá ez legyen a délután első napi rendi pontja. Az eszmecserét egy állásfoglalással kéne lezárni, amiről az első októberi szakon szavaznánk. Meg kéne hosszabbítani az a kérés. Ön, jól mondta, nagyon is aggódunk amiatt, hogy milyen borzalmas hatása lesz mindennek a valóságra, a Caterpillar és az Eston Franciaországban nagyon sok munkahelyet mondott fel, emberek elvesztették a munkájukat, úgyhogy ezt egy sok sokkal szélesebb körű vitába kellene belehelyeznünk, az európai iparpolitika válságáról kell beszélnünk, és arról, hogy mit tud tenni Európának érdekében, hogy ezeket a dolgokat elkerülhessük. Stász kolléga szólna az indítvány mellett. Igen, tisztelt elnök úr, kedves kolléganő kollégák! Az SSD frakció indítványa teljes mértékben jogos az elmúlt hetek esetei miatt. Többek között a Charleroi esetre utalnék. Hiszen 2000 eh, munkahely szűnhet meg, és eh, még több ezer munkahelyet érinthetne ez a dolog a beszállító üzemeknél. Tehát tudjuk, hogy a Caterpillar lépni szeretne, és pedig egy olyan vállalattal eh, szeretne összeni, amely egyre több osztalékot oszt ki a részvényeseknek, és igazából a munkavállalók pedig túlszá váltak. Teljes mértékben támogatjuk az indítványt. Káza kolléga szólna az indítvány ellen. Köszönöm szépen. Nagyon kellemetlen helyzetben vagyunk, és mindenképpen vitát kell tartanunk erről. De nincsen elég információnk, nincs meg az összes információnk, amire szükségünk van. És szerintem, amíg nincs megfelelő információnk, addig ne döntsünk. Szerintem legyen egy vita, szerintem megvannak a módszereink, amelyeket használhatunk, a Caterpillarral a múltban is tárgyaltunk, és én azt javasolnám, hogy most ugyanezt a tárgyalásos módszert folytassuk. Meg vagyok győződve, hogy a vita tisztázza a helyzetet. Ah, Marias úr, a ügyrendi kérdése? Kérem, Πρόεδρε, απλά θέλω να δηλώσω Köszönöm szépen. Azt kell elmondanom, hogy a korábbi szavazás során én eh, emellett szavaztam, azonban nem működött a rendszer, és eh, nem eh, nem regisztrálták a szavazatomat, tehát ezért szeretnék tiltakozni. Itt azt hiszem valamiféle technikai problémáról lehetett szó. Felveszünk a jegyzőkönyvbe, és a technikusokat megkérem, hogy vizsgálják meg a szavazógépet. Pitella úr javaslatát kitámogatja. Igen, Weber úr? hogyha még meg szabad szakítanom. Tehát szerintem vála, szerintem választani kellene. Mi nem akarunk most állásfoglalást, de vitát szeretnénk. Akkor újra, újra szavazunk. Először is Pitella úr indítványa az volt, hogy most vitázzunk, és októberben legyen állásfoglalás. Tehát aki ezt támogatja, az emelje fel a kezét. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Ezt ellenőriznünk kell. Akkor most megnyitom. Tehát Pitella úr indítványa, tehát most vita, októberben állásfoglalás. Ezt így kitámogatja. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. elfogadtuk az indítványt. Így éjfélig meghosszabbítjuk az ülést. És uh, szeretném megjegyezni, hogy a tanács nem tud jelen lenni, nem tudja garantálni a szerda délutáni jelenlétet. minden kormányzatnak szerintem van elég minisztere, államtitkára, tehát szerintem ennél a számnál szerintem találhatnak valakit, aki a tanácsot képviselheti. A GUE frakció csütörtökre az EMPLE szakbizottságot szakbizottság javaslatát a minimálbérről szeretné csütörtök délutánról délelőtre hozni. Délután pedig eh, a kulturális eh, bizottság eh, javaslatát kellene megtárgyalunk. Ez azt jelenti, hogy 8 órakor kellene kezdeni az ülés csütörtökön. López úr. Sí. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, teremos na quinta-feira de manhã um importante. Köszönöm szépen. Valóban csütörtökön reggel lenne egy fontos vita arról, hogy a, az Európai Unióban a foglalkoztatás hogyan néz ki. Jelenleg 25 millió szegény él az Európai Unióban, tehát jó lenne, hogyha ezt a vitát megfelelőképpen tudnánk előtérbe helyezni, és nem pedig csütörtök délután tehát csütörtök délelőtre szeretnénk beemelni ezt a témát, hiszen itt két dokumentumról van szó. Ennyit szerettem volna kérni. Ki szeretne López úr indítványa mellett szót emelni? Skiliotis úr? Kedves kollégák, nagyon fontos kérdésről van szó, vannak itt még más témák is, amelyek szintén a foglalkoztatási szakbizottság témakörébe tartozik. A gazdasági válságról van szó, nagyon sok millióan veszítették el a munkájukat, nehéz helyzetben vannak. És ezért fontos lenne, hogyha reggel tudnánk lefolytatni ezt a vitát, amikor még többen itt vannak. Káza úr következik, köszönöm szépen értem, hogy egy mennyire fontos témáról van szó, ugyanakkor ennél vannak fontosabb jelentések is csütörtök délelőtt. Éppen ezért nem értek egyet azzal, hogy a délelőtti vitapontokat áttegyük máskorra. Én úgy gondolom, hogy inkább délután kellene itt legyenek a kedves parlamenti képviselők, mert ne felejtsük el, hogy csütörtök délután még munkaidőnek számít, tehát itt kellene lennünk a parlamentben. Aki López úr indítványát támogatja, jelezze készfeltartásra. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Akkor ezt elektronikusan is ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Csütörtökön 8 órakor kezdjük az ülést. És úgy változtatjuk meg a napirendet, hogy 8 órától tárgyalunk a minimálbérről szóló indítványról, és a Kulturális Bizottság javaslatáról pedig délután beszélünk, amely a megállapodásokról szól. Nincsen további indítvány a napi rendemen. Ó, parancsoljon, úr úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Európa számára igen fontos történelmi illetve a napra hívom fel a figyelmet, a keresztény szolidaritásról beszélünk. 333 évvel ezelőtt pontosan napra a Jan Szobjevszki vezetésével egy keresztény hadsereg megmentette Bécs városát az oszmán ostrom előtt. Ezzel megmentette Közép-Európát az iszlamizációtól és a török megszállástól mint eh, ahogy eh, láttuk a Balkánon, később ez a, milyen következményekkel járt ez. A mai napon Bécs hős védőire szeretnék emlékezni, a bécsiekre, a bátor bécsiekre, és ennek megfelelően szeretném, ha elismernénk tetteiket. Ich weiß zwar nicht, was das... Én ugyan nem tudom, hogy ez hol függ össze a napirenddel, de, de nyilvánvalóan az ügyrendet egyébként nagyon jól szokta ismerni, állandóan emlegetik és hivatkozik rá, most pedig propagandisztikus okoknál fogva visszaélt ezzel az ügyrenddel. Most pedig egy eszmecsere következik. Langen képviselő úr jelentéséről útban az energiapiac újratervezése felé a címe. Ennek a jelentésnek Langen úrnak az előadóknak adok szót. Parancsoljon! Kezdem is. Egy pillanat.